Any other questions? Can, can you speak, uh, Beszélni bele a... Kérdezhet magyarul, csak beszéljen a mikrofonba, azt kérem, kapcsolja be a mikrofont és beszéljen bele, hogy legyen tolmácsolás. Thank you. Uh, from Hungary, Maróti Csaba, Fidesz futár. Uh, Külügyminiszter úr, azt szeretném megkérdezni öntől, hogy a magyar elnökség alatt a Duna stratégiát tekintve közlekedés specifikusan milyen konkrét eredményeket szeretne a magyar elnökség az elnöki hat hónap végére megvalósítani. Köszönöm szépen. A Duna stratégiával kapcsolatos alapvető célkitűzésünk az, magyar elnökség célkitűzése, hogy ezt a stratégiát júniusban az Európai Tanács elfogadja. Ez a mi célunk. Ez követően megindul egy makroregionális, átfogó, sokrétű fejlesztési stratégiának a megvalósítása. Ebben a stratégiában nagyon sok elem van. Ö, nem is tudom fontossági sorrendben felsorolni. De van benne egy átfogó regionális fejlesztési politika. Utak, vasutak, vízi utak. Tehát van közlekedés. Van benne energia, energiainfrastruktúra. Van benne természetesen ökológia, környezetvédelem. De van benne oktatás, van benne kultúra, van benne kulturális örökség védelme, van benne turizmus, és van benne egy alapvető üzenet, hogy 14 ország, egy térség országai egymással együtt tudnak működni. Két dolog, ami nagyon lényeges. Az Európai Uniót gyakran bírálják azért, hogy az egyes politikák egy kicsit önállósulnak és egymással nem mindig állnak szoros, szerves kapcsolatban. A Duna stratégia példa lesz arra, hogy ezeket a politikákat legalábbis egy ilyen makro, makroregionális fejlesztési eh, koncepcióban össze lehet hozni. A másik, amit felszoktak vetni, hogy az Európai Unió 27 ország, és elsősorban saját magával tört, törődik. A Duna stratégiában 14 ország vesz részt, ebből 8 tagállam és 6 nem tagállam. De a stratégia mindenkire egyaránt vonatkozik. Én azt hiszem, hogy ez egyszerre szimbólum, egyszerre egy nagyon fontos politikai üzenet, és egyszerre lesz egy sikeres fejlesztési stratégia, ami ö, minden térségbéli ország javára fog szolgálni. Amennyiben nincs, nincs több kérdés, akkor köszönjük szépen a figyelmüket, és köszönjük, hogy eljöttek.